az Európai Parlament figyelmét is rá kell irányítani a problémákra, és mindent megteszek a kollégáimmal azért, hogy a jövőben javuljon a helyzet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök úr. Ezennel lezárom a vitát. Következő napirendi pontunk a Leichtfried jelentés, a közös kereskedelem politikára vonatkozó bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás. Megadom a szót a jelentéstevőnek, Fried úrnak, négy perc tessék. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen. Elnök asszony, de hát inkább olasz helyett németül folytatnám a beszédemet, mert olaszul képtelen leszek értelmes dolgokat mondani. Engedjék meg, hogy használjam a lehetőséget arra, hogy itt ennek a témának az elején, illetőleg a végén köszönetet mondjak azért, hogy az Omnibus 2 jelentés olyan jelentésé vált, amely a Külkereskedelmi Bizottságban nem okozott problémát a vita és a szavazás során, és remélhetőleg az Európai Parlamenti zárószavazásnál sem fog problémát okozni. Szeretnék köszönetet mondani a árnyék előadóknak, és természetesen a szakbizottság titkárságának is, illetőleg a szociáldemokrata frakció titkárságának is, hiszen mindig kitűnő segítséget nyújtottak a munkában, és természetesen az ön szolgálatának a munkatársait is köszönet illeti azért a megterhelő munkáért, amit végeztek ezen a területen. A kereskedelmi politikát a Lisszaboni szerződés olyan politikává tette, ahol az Európai Parlamentnek is döntő szava van, és időközben látjuk már, hogy ennek az együtt döntési jognak a kereskedelmi politikában milyen jelentősége van. Ugyanakkor szükséges az is, hogy különböző jogszabályokat kiigazítsunk, és a korábbi komitológiai eljárást egy új eljárásra alakítsuk át. Erről szólnak az Omnibus 1 és Omnibus 2 jelentések, amik gondoskodnak arról, hogy az, ami korábban a komitológiai eljárás formájában történt, az most felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában, illetőleg átültetett jogi aktus formájában történjen. Nagyon intenzíven dolgoztunk együtt annak érdekében, hogy jó, lesz, jó legyen az eredmény. Mi történt? a tanácsa meg akartuk kezdeni a tárgyalásokat, hogy gyorsan lezárjuk ezt a témát. A tanács azonban nem tesz semmit. Jelenleg nincsenek itt, a patsoraik azok üresek, ahogy szokott lenni, és a tanács ebben a jogtechnikai kérdésben ebben az apró jogtechnikai kérdésben ugyanúgy viselkedik, mint a nagy stratégiai jellegű kérdésekben. Ők próbálják a sertkezükben tartani a dolgokat, nem kell itt a költségvetésről beszéljünk, ami most rendkívül nehéz kérdés. Elég, hogyha ilyen apró dolgokról beszélünk, mint az omnibus témája. Itt is láthatjuk, hogyan járnak el. Hogyha így mennek tovább a dolgok, tehát a nemzeti egoisták és a állam és kormányfőknek a kényessége tovább folytatódik, akkor nagyok lesznek a nehézségeink, hiszen a tagállamokban részben most már azt láthatjuk, hogy a gazdaság politikai értetlenség az visszavezet a nacionalizmushoz az egyes tagállamokban. Úgy gondolom, hogy ez a helyzetért főleg a tanácsa felelős, ahogy minden más területen, úgy ebben a kérdésben is meg kell, hogy gondolja magát tehát a tanács, és komolyan kell elkezdenie dolgozni. Nézzük meg, hogy mi az, amit a bizottság saját felelősség körében el tud dönteni, hol lehet felhatalmazáson alapuló jogi aktushoz nyúlni, és hol kell az Európai Parlamentnek részt venni a döntésben. Úgy gondolom, hogy a kiegyensúlyozott arany középutat sikerült megtalálnunk erre. A parlament az én kezdeményezésemre a szakbizottságban, és remélem, hogy majd aztán itt a plenáris ülésen is a döntésével megmutatja, hogy a bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi eh, aktusokra eh, bizonyos korlátozásokkal lehetőséget fog majd kapni. Itt egy öt éves korlátozást akarunk kimondani, ezzel jobban tudjuk majd ellenőrizni a bizottságot, egyébként pedig eh, a többi megfontolásunk úgy gondolom, hogy szintén megállja a helyét, különösen ami a parlamentnek a kompetenciáit illeti, és ami azt illeti, hogy a bizottság nagy szakértői létszáma alapján képes arra, hogy önállóan döntést hozzon. Úgy gondolom, hogy ez a jogszabály itt a plenáris ülésen a nagy többségre számíthat, és e, a parlament nagy többséggel fogja azt majd támogatni. Köszönöm szépen. Grazie, la parola al... Köszönjük szépen, most pedig megadjuk a szót semet a biztos úrnak, parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy elnézést kérek, a Mirdegucht, biztos kollégám nem tud ma itt lenni. Jelen pillanatban kanadai kollégáival, a Kanadával kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal. A bizottság nagyon hálás Leichtfried úrnak, Morera biztos úrnak és minden egyéb képviselőnek is, akik részt vettek a jelentés kidolgozásában és figyelembe vették a bizottsági javaslatot. Az Európai Parlament számos módosítást javasolt, a legtöbbjüket el tudjuk fogadni. A bizottság különösen azt tudja elfogadni, hogy a felhatalmazást módosítsuk a korlátlan felhatalmazásról egy öt éves felhatalmazásra. Vannak azonban olyan módosítók, amelyeket nem tudunk elfogadni. Néhány ilyen módosító eltér attól a közös megállapodástól, a mely a felhatalmazáson alapuló jogjaktusokról szól, és amelyet a három intézmény kötött meg. Ez olyan módosítókra vonatkozik, amelyek a delegált jogjaktusok előkészítésében konkrét feladatokat ruház a bizottságra. A módosítások egy része emellett a, az időszak kibővítésére vonatkozik, amikor is lehet fenntartással élni a felhatalmazás kapcsán. A bizottság biztos abban, hogy a nézeteltérések területén konstruktív vitákat tudunk folytatni a háromoldalú egyeztetések során, annak érdekében, hogy elfogadható megoldást találjunk mindenki számára. Végezetül szeretném elmondani, hogy a bizottság nagyra értékeli a dosszín végzett munkát, várjuk a jövőben együttműködést a parlamenttel, annak érdekében, hogy sikerüljön megállapodásra jutnunk a három oldalú egyeztetés során. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm képviselő urak és hölgyek. Dária. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a frakciók szónókai következnek, de úgy látom, hogy Quisztudróval asszony nincs itt a teremben. Megadom a szót a szocialista frakció nevében Kutas úrnak két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm azt a javaslatot, hogy a tanács és az Európai Parlament hozzon rendeletet a közös kereskedelmi politikát érintő tíz jogszabály módosításáról a Lisszaboni szerződés szellemében. Szeretnék először is Jörg Lechtyűt kollégámnak köszönetet mondani az általa elvégzett munkáért, aminek egy nagyon technikai jellegű, de nagyon jó minőségű jelentés volt eh, az eredménye az intézményközi együttműködésben ismeretes, hogy az intézmény közi munkában a parlament és a tanács együtt működnek társjogalkotóként. A Lisszaboni szerződés ugyanakkor az európai jogban először vezette be a 290-es cikkben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Így a tanács és az európai parlament átruházhat bizonyos jogokat a bizottságnak, bizonyos jogszabályoknak a meghozatalára, annak érdekében, hogy gyorsabban kerüljön sor ezek elfogadására. Ugyanakkor a két társjogalkotó ezt a felhatalmazást visszavonhatja, illetőleg bizonyos korlátozásokkal is élhet. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy biztosítanunk kell a lehetőséget arra, hogy a parlamentnek a szakértői hozzáférjenek a bizottsági munkához, és a és felügyeletük alatt tartsák a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos munkát. Ugyanakkor egyetértek azzal is, hogy bizonyos bizonyos kompetenciákat öt évre át lehet ruházni a bizottságra, hiszen így a bizottság munkáját jobban tudjuk majd ellenőrizni. Köszönöm szépen, EFD frakció nevében Szalvini úr következik egy perc. Grazie, Presidente. Un conto e... Köszönöm szépen. Nos, deleg, felhatalmazunk a bizottságot, hogy a kereskedelemről döntsön, remek. De a konkretizmus is nagyon fontos. A Lega Nord képviseli a olasz észak érdekeit. Nos, nagyon fontos az, hogy a vámokkal kapcsolatban megfelelően képviseljük az érdekeket, aztán nincs meg az iparpolitika, aztán ott vannak a multinacionális ö, cégekkel kapcsolatos döntések. Tehát jó van az, hogyha a parlament átruház a bizottságra bizonyos dolgokat, aztán ott vannak a VTO-s bevett szokások, amelyek általában a nagy termelőket kép, nagy termelők érdekét képviselő. Nem is tudják elképzelni, hogy Lombardiában, Veneto tartományban hány KKV zár be. Ez nagyon rossz hatással van az előállított termékekre jó lenne, hogyha a kutatás fejlesztésre egy kicsit odafigyelnénk. A keleti országokban már nincsenek olyan kereskedelmi központok, amelyek nem egy nagy külföldi befektetőjé, tehát ázsiai vagy multinacionális befektetőjé. Hát gondolkozzunk el a kereskedelmi politikán, a bizottságnak kicsit újra kéne, modern, újra kéne friss, vagy fel kéne frissítenie a kereskedelmi szövetet. Köszönöm. Salvini úr, elfogad egy kékkártyás kérdést? Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, kolléga úr, azt szeretném, hogyha itt tisztáznak egy félreértést. Ön tényleg azt gondolja, hogy az Európai Unió visszavonuljon a WTO-ból, vagy esetleg azt gondolja, hogy az egyes tagállamok akiknek ugye a WTO-val tárgyalniuk kellene, ez lenne a jobb helyzet, hogy ők tárgyalnak a WTO-ba? Nos, én azt gondolom, hogy nekünk kell tárgyalnunk, és egy dolgot elmondanék, az Európai Uniónak a súlyát a WTO tárgyalásoknál sokkal nagyobbnak láthatjuk, mint az egyes tagállamoknak külön-külön a súlyát semmi sincsen a VTO tárgyalásokban, eh, amit a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kellene elintézni, ebben a kérdésben a parlament dönt, és ez így rendben is van con tutto rispetto per il suo... Minden tiszteletem az ő munkájának, illetve a többiek munkájának, nem, nem erre van szükség. Azt gondolom, hogy Észak-Olaszországban nem feltétlenül pozitív hatással vannak a WTO-s megegyezések. Fél óra múlva majd beszélünk a kínai fotovoltaikus panelekről. Hát nem tudom, hogy számítanak-e egyáltalán még az egyes tagállamok, hogyha mindent a bizottság tesz kereskedelmi politikában, akkor azt hiszem, hogy ez katasztrofális hatással lesz a vállalatainkra, és a szabad piacra kimáron semmi értelme. Köszönöm a GUE nevében. Scholz kolléga következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Engedjék meg, hogy én is elsőként Jörg Leichtfried jelentéstevőnek gratuláljak, hiszen véleményem szerint neki nagyon jól sikerült olyan megközelítést választani, amihez valamennyi frakció csatlakozni tud. Saját tapasztalatból tudom, hogy a most sorra kerülő tárgyalások nem lesznek egyszerűek, már csak azért sem, mert bizonyos tagállamok a feladatlanos alakuló jogi aktusoknak a kérdésére rögtön allergikusan reagálnak. A politikai szólamokban gyakran hangoztatják, hogy nagyon fontos intézmény a Európai Parlament, több kompetenciát kell kapnia, ugyanakkor ugyanezek a állam és kormányfők megtagadják e, a jogalkotási munkában ezt a jogszabályokon keresztül, azok módosításán keresztül biztosítani mi ugyanakkor bizonyos jól meghatározott esetekben határozott időre hajlandóak vagyunk átadni a bizottságnak bizonyos kompetenciáinkat, hogyha van métójogunk, és így akkor már a bizottsággal együtt és a tanácssal együtt mi is egy asztalnál ülünk. Úgyhogy mi arra kérjük a tanácsot, hogy adják fel a blokkoló álláspontjukat. Úgy gondolom, hogy ez a viselkedésük már nagyon fontos dossziékban nagyon nagy időveszteséghez vezetett. Grazie. Köszönöm szépen. Térjünk vissza a néppárti frakcióhoz. Kvisszudrovol asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Igen, tisztelt biztos úr, az úgynevezett Omnibus 2 jogszabály az Omnibus 1-es mellett, amelynek én vagyok a jelentéstevője, a második eljárás, amelyel az európai kereskedelmi szabályozást hozzáigazítjuk a Lisszaboni szerződés új rendelkezéseihez. A felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási jogi aktusokat végre beépítjük a kereskedelmi jogszabályainkba is. Tekintettel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra számomra az a fontos, hogy az Európai Parlament teljes egészében élhessen jogaival, jogosultságaival. De úgy gondolom, nem megfelelő üzenetet közvetít, ha azt kérjük, hogy a parlamenti igazgatás, irányítás munkatársai részt vegyenek a bizottság előkészítései, előkészítő ülésein. Közvetlen politikai ellenőrzésre van szüksége ennek a parlamentnek. A bizottságnak kell emellett gondoskodni arról, hogy a parlament képviselőit a tervezett jogi aktusokról mielőbb tájékoztassák. Remélem, hogy a tanácsban mielőbb lezárul a tanácskozás, hogy mielőbb megkezdhessük az Omnibus 2-eshez kapcsolódó kompromisszumos tárgyalásokat. Egyébként úgy gondolom, és az Omnibus 2-es kettő jelentéstevőjével is többször beszéltem erről, hogy az Omnibus 1 és 2 egy csomag részeit képezik, és párhuzamosan tárgyalhatunk róluk, ha csak lehetséges, ezért szeretnék köszönetet mondani Leichtfried úrnak, Először is azért, mert nagyon jól bemutatta a jelentését itt a plenárison, ezt többször is megbeszéltük, úgy gondolom egy plenáris szavazással jobb helyzetbe kerülünk, és másodszor pedig mostantól kezdve párhuzamosan együtt dolgozhatunk egymással. És egy utolsó megjegyzés, teljes mértékben osztom azt a nézetet, hogy az, azt a nézetet, amelyet a szociáldemokrata kollégák képviselnek, az Európai Unió szerepe és az Európai Parlament szerepe vonatkozásában a WTO parlamenti közgyűlésében. Hogyha 27 tagállam közösen lép fel, akkor erősebb hangon tudnak szólni, mint külön-külön. És ez a kettős szerep, a tagállami szerep és az európai szint véleményem szerint ezeket kijátszák egymás ellen a WTO-ban. Fontos, hogy más nemzetközi képviseletekben is figyelemmel legyünk erre. Köszönöm. Köszönöm, Szuszta. Képviselő, következik két perc. Köszönöm, elnök asszony. Külön köszönet a jelentéstevőnek, Jörg Leichfriednak a munkájáért. Nagyon fontos jelentés ez, mert világosabbá teszi az Európai Parlament és a Bizottság közötti viszonyt. Egy nagyon érzékeny, kényes kérdésben az Európai Parlament felhatalmazza a, az Európai Bizottságot egy együttműködési kérdésben, hogy járjon el kereskedelmi ügyekben. Nos, a mai jelentés számos, jelent, számos jövőbeni rendeletet érint majd, de a lényeg az az ebben a jelentésben, hogy mi is a, milyen is a viszony, a kapcsolat az Európai Parlament és a Bizottság között. El kell mondjam azt, hogy Jörg jelentése nagyon jó, viszont egyáltalán nem örülök annak, amit a biztos úr az imént elmondott az Európai Parlament és a Bizottság közötti viszonylatban egyfajta technicizmust érzek. A bizottság és a tanács folytonosan azt próbálja meg elérni, hogy az Európai Parlamentet a Lisszabon előtti szerepére kárhoztassa. Ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy az öt éves határidőt bevettük a jelentésbe, illetve hogy nagyobb pontosságra kényszerítjük a bizottságot. Nagyon fontos szerepe van az Európai Parlamentnek, azt hiszem, a Salvini úr által említett problémákra csak így tudunk megoldást tere, találni. Fontos, hogy a kereskedelmi politikában az Európai Uniónak megmaradjon a hatalma, a döntési mozgástere. Azt gondolom, hogy erősebbnek kell lennünk, mint a WTO, hogyha nem figyelünk oda a reálgazdaságra, akkor egyáltalán nem, tudunk, nem tudjuk magunk mögé terelni a válságot. Elnök, köszönöm szépen, senki sem jelentkezett a spontán hozzászólásokra. Megadom a szót, biztos úrnak, tessék Sementa úr. Thank you, Mrs. President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Ismét szeretnék a bizottság részéről köszönetet mondani a parlamentnek a dosszié keretein belül végzett munkájáért. Néhány módosító, amely gondot okoz a bizottság számára, még egyszer elmondom, a keretegyezményhez kapcsolódik, amelyet megkötött a parlament és a bizottság. A bizottság természetesen teljesen elkötelezett, hogy a 2010-es felülvizsgált keretegyezményt végrehajtsa, és úgy gondolja, hogy ez a megállapodás a legjobb lehetőség arra, hogy a parlament aggájait figyelembe vegyük, nem pedig az a jogszabály, amelyről ma beszéltünk. Mindazonáltal feljegyeztem a megjegyzéseiket, és továbbítom majd azokat de Gücht biztos úrnak. A bizottság várja, hogy a háromoldalú, megegy, háromoldalú egyeztetés alapján megbeszélhessük a nézeteltéréseket, ez prioritás a bizottság számára. Köszönöm szépen, biztos úr, a jelentéstevőnek adom meg a szót, Leichtfried úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi politika egy dolgot világosan megmutat. A WTO döntéseivel talán nem értünk egyet, és azzal is egyet tudunk az esetben érteni, sok dolognak máshogy kéne mennie. De egy dolog teljesen világos. A mi egyesített erőnknek a nagysága a sokkal nagyobb, mint a különálló tagállamoknak az ereje. Aki ezt nem érti meg, aki ezt nem ismeri fel, az a végén a saját országát taszítja a mélybe, hogyha egyedül engedi cselekedni, egyedül engedi fellépni. A kereskedelmi politikája az Európai Uniónak azt is megmutatja, hogy működhet jól egy politikai terület, hogyha egységesen lépünk fel és egységesen cselekszünk ahol ez ugye más politikai területeken nem feltétlen eh, valósul meg, ahol nem hallgatják meg a közös hangunkat. Tehát ez világos. És szeretném a bizottságnak elmondani, hogy szép, hogyha azt mondják, hogy ezt meg ezt nem fogadják el, de az Európai Parlament a jogalkotó. Hogyha ma erről így döntünk, akkor ez egy jogalkotási aktus volt, és én meg vagyok győződve arról, hogy a trialógusnál, a tárgyalások során majd a tanács is valami fajta döntést fog hozni, és remélhetőleg ez egy olyan irányba fog mutatni, ami erősíti ezen a téren az együttműködést. Köszönöm szépen mindenkinek a jó együttműködést. Köszönöm szépen, Leichtfried úr. Ezt a napi rendi pontot ezen befejeztük. Ma délben fogunk róla szavazni. Térjünk át a következő napi rendi pontra.